saját maguknak növelnék a fizetéseket, és így akarnánk becsapni azokat, akik minket hallgatnak. Ez demagógia. Köszönöm szépen. Hölgyem és iraim, lezárom a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pont következik. Iván úr jelentése a közösségek pénzügyi érdekeinek védelme csalás elleni küzdelem címmel. A előadónak adom meg először a szót négy percben. Iván úr, parancsoljon. Doamna președinte, domnule comisar, uh, acest raport... Elnök asszony, biztos úr. Ez a jelentés, amely a közösség pénzügyi érdekeinek védelméről szól, a bizottság jelentésén alapul a 325-ös, a szerződés 325-ös cikkének megfelelően. Ebben a cikkben nagyon világosan megfogalmazódik a csalás elleni küzdelem. A bizottság jelentése azonban nem fogalmazza meg pontosan, hogy mennyi szabálytalanság, egyszerű hiba, és mennyi a szándékos csalás. Nagyon fontos lenne a csalás meghatározása, hiszen egy olyan magatartásról van szó, amely szándékos törvénysértést jelent. Tehát itt korrupcióról beszélünk a szó valódi értelmében. A hibák pedig gyakorlatilag nem szándékos, nem szándékosak. Tehát ugyan a hibákat még elfogadhatjuk, de a csalásra szemben zéró tolerancia politikát kell alkalmazni az Európai Unió költségvetésében. Még egy nagyon fontos probléma pedig a következő. Az adat és az információ gyűjtés nem megfelelő nagyon komolyan felül kell vizsgálnunk azt az eljárást, azt a módot, ahogy a tagállamok a bizottsággal kommunikálnak, ahogy az információ áramlik az alapok felhasználásáról a bizottság felé. Szerintem a jelentések minőségén kell javítani hogyha a politikai felelősségvállalás határozottabb, komolyabb, akkor ezek a jelentések is jobb minőségűek lesznek. Én ösztönzöm a bizottságot arra, hogy követelje meg, hogy az érintett miniszter írja alá ezeket a nyilatkozatokat, amelyek a tagállamokból érkeznek. 16,7 milliárd eurós összegről van szó az Európai Unió költségvetésben, amely a saját forrásokat fedi le. Ez olyan jövedelem, amely leginkább a vámokból származik. Az egyszerűsített behozatali eljárások körülbelül a vámeljárások 70%-át teszik ki. A számvevőszék 1 per 2010-es számú külön jelentése is megállapítja, hogy nem hatékony az ellenőrzések, a lefolytatott ellenőrzések nem hatékonyak, és az Európai Bizottságnak tovább kellene folytatnia a munkát, a hibákat elemeznie. Szeretnék az Olafnak gratulálni a Diaboló 2 elnevezésű közös válművelet működtetésével kapcsolatban. Nem csak az Európai Unió érdekeit tartották így szem előtt, hanem a csalás elleni az egész világra kiterjedő küzdelmet. A hamisított termékek komoly károkat okoznak. de a pénzügyi károk mellett még a fogyasztókat ért károkról is beszélünk, illetve az Európai Unió gazdaságát ért károkról. Nos, most a kiadásokra térek rá. Egyfelől az alapok felhasználásáról van itt szó, másfelől pedig az el nem költött támogatások behajtása. Az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer egy jó rendszer, viszont azért nehéz a használata, mert olyan adatbázisokon alapszik, amelyek eh, hibákat tartalmaznak. Hogyha pedig a behajtási arányt nézzük, akkor azt hiszem aggasztó, hogy a mezőgazdasági alapok 42%-át hajtják be, és a kohéziós alapok esetében csak 15% ugyanez az arány. Ezek nagyon aggasztó adatok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a több hozzászólását. Most a biztosnak adom meg a szót, Semete úr. Mrs. President, uh, honorable members. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani Iván úrnak, az előadónak ezért a konstruktív jelentésért hat nagyon fontos kérdésre szeretnék kitérni hozzászólásomban. Először is, ami a pénzügyi érdekek védelmével kapcsolatos információt illeti, a 2009-es jelentés már új részletes információt tartalmaz arról, hogy milyen szintűek a csalások, illetve mutatja a tagállamonkénti csalás arányt a 2006-os kohéziós programok vonatkozásában is a továbbiakban nyilván lehet még javítani az eredményeken, és figyelembe fogom venni a javaslatait. Másodszorban a pénzügyi érdekek védelmének konvenciója májusra Reding asszonyjal együtt, biztos asszonyjal együtt készítünk egy dokumentumot, amely megint csak a közpénzek védelmére irányul, mindenféle csalás formája ellen az ellenjárások, az intézményes keretek a, és az egyéb bűncselekmények vonatkozásában. 2010-ben, ami a saját forrásokat illeti, a bizottság elment minden tagállamba, hogy a vámeljárásokat és az egyszerűsített eljárást megvizsgálja. Amint megfelelő információ a rendelkezésére, a parlamentnek jelentést fog készíteni, amelyel a végrehajtásra és az eredményekre kitérhet. Negyedsorban, ami a cigaretta csempészést illeti, született egy megállapodás a cigaretta előállítókkal kapcsolatban, hogy Dohányáru ellenőrzés keretén belül erre sor kerülhessen. Aztán a közbeszerzések és ezek szabályai, itt fontos ö, hibaforrások és csalás lehetőségek vannak. A bizottság a különböző alapok 100%-os értékeig próbálja ezt értékelni. 2012-ig azt javasoltuk, hogy egyszerűsítsük az erre vonatkozó irányelvet a zöldkönyvnek megfelelően, amelyre aminek kiadására az idén került sor. Végezetül az EU pénzügyi érdekeinek védelme rendkívül fontos. A több éves programok keretén belül a bizottság a kifizetéseket leállítja és felfüggeszti, ahol nem hatékonynak találja az irányító rendszereket 2010-ben a regionális és szociális alapoknál, 2,4 milliárd volt az összeg, amelyet ez kitett. A véges kezdvezményezettektől is beszedi a bizottság ezeket a pénzeket. Például az agráriumban 2010 végére 53%-os volt ez az érték, a 2007-es esetekhez képest, ahol 10% volt ez az érték 2006 előtt. Hangsúlyozni szeretném, hogy a éves programok keretén belül a teljes képet csak akkor láthatjuk, amikor véget ér ez az időszak, miután a rendellenességekkel megfelelően foglalkoztak a tagállamok. Végezetül a bizottság aktívan kívánja követni azokat a intézkedéseket, amelyeket a parlament javasolt. Köszönöm a figyelmüket. Én köszönöm, biztos úr. Most a frakciók nevében felszólaló képviselők következnek. Először a néppárt színeiben Mákovei asszony. Köszönöm. Azt hiszem, arról kell beszélnünk, mi a korrigálandó, úgyhogy a kritikus pontokra koncentrálnak. Először ezek közül arra tényre utalnék, hogy az Európai Bizottság jelentése nem adott információt a szabálytalások és csalások eh, egyes tagállamokra vonatkozó arányáról. És itt nem tudtunk világos képet nyerni arról, hogy pontosan milyen szintű a tagállamokban a csalás meg a szabálytalanságok mértéke. Ezen túl a bizottság elég eh, szab a, szabály, a szabálytalanságokkal általában foglalkozott, de a csalásokkal nem részleteiben. E, következő évben ezt változtatni kell a jelentésben. Másodszorban a közbeszerzések területén jól tudjuk, itt a legnagyobb a csalás és a korrupció kockázata, amit ebben a jelentésben azt kérjük a bizottságtól, hogy koncentráljon a közbeszerzési szabályokra, hogy egy, egy, egyforma beszerzési rendszereket alkalmazzunk, meghatározzuk a közbeszerzésben való tenderezés pontos szabályait, olyan kritériumokat meghatározva, amelyek alapján meghatározni a döntéseket a közbeszerzések tárgyában, és átláthatóvá lehet tenni ezek a döntéseket. A közbeszerzési döntéseket is felül kell vizsgálni, és elszámolható számon kell kérni a, a, a költségvetési szerveket. A közbeszerzés reformja nagyon fontos, ebben konzultálni kell velünk. A harmadik kérdés a kedvezményezettek támogatásának átláthatósága. Van egy weboldal a bizottság oldalán, ahol látható egy néhány tagállambeli kedvezményezettje a Európai Uniós alapoknak, ám ezt jelentősen javítani kell, ezt az oldalt egy helyen kell, egy oldalon átláthatóan mindenki számára vizsgálhatóvá tenni az Európai Uniós támogatások minden tagállambeli kedvezményezetének teljes körét, és egy normatív, standard információ alapján, ahol összevethető minden alap és minden kedvezményezet, és egy uniós munkanyelven méghozzá ellenkező esetben elveszünk a, a részletekben, és nem tudunk egy teljes körű képet alkotni, és így elvisz az átláthatóság. Tehát, hogy a biztos úr mondotta, mindig lehet javítani a dolgokon, remélem, hogy ezt majd látjuk is. Köszönöm szépen, Makovai asszony. Geyer úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársam, tisztelt a biztos úr. Jól tudjuk, hogy 80% az EU költségvetésnek megosztott végrehajtásban kerül kifizetése, ami azt jelenti, hogy a tagállamokban adják ki a pénzeket, ott hajtják végre az alapokat, ott adunk a hibák, a szabálytalanságok, a csalások. Én értelemben az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről jelentés egyfajta bűnlajstroma a tagállamoknak, és ezért illeti hála Katalin Zoránt és a többi frakció árnyék előadóját, hogy erre rámutatott végső soron. A bizottság jelentésében a pénzügyi érdekek védelme a, tiz, a tizen, német nyelven a 11. oldalon az a rész, hogy rend, a tagállamokban a kvóták szépen Hollandia, Nagy-Britannia zárójelben a legjelentősebb kvótákkal bírnak. Most Nagy-Britannia és Hollandia az a két állam, ahol az európai költségvetés csökkentését javasolják a kormányok, úgyhogy ezen alapok fényében vizsgáljuk meg azt is, hogy a csökkentsük a szabálytalanságok voltáját a saját országainkban is, az érintett országokban is, és ha erre megfelelő példákat találunk, akkor ezek majd érdekelnek engem. Stász képviselő következik az öldek nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák. Ez a jelentés a csalásokról és szabálytalanságokról nagyon fontos útmutatást ad a jogszabályalkotónak így alkothatunk képet arról, hogy hogyan használják fel ezeket a forrásokat, és hogy hol tudunk javítani, milyen csalások, szabálytalanságok történnek. Ezért ennyire fontos ez. A Költségvetési Bizottságban megvitattuk ezt az anyagot, a parlamentben tehát levonvatjuk azt a következtetést, hogy precíz jelentésre van szükségünk, amely pontosan meghatározza a csalás és szabálytalanságok arányát, a tagállamoknak a lehető legtöbbet meg kell tenniük, hogy javítsanak a helyzeten, hiszen nem optimális ez. Tehát nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra. És akár szankciókat is alkalmazhatunk. Aztán pedig az el nem költött összegeket vissza kell, be kell hajtani. Az elkövetkezendő hónapokban a, itt Strasbourgban tovább folytatjuk ezeket a tárgyalásokat. Olaszország helyzete például elég negatív. A szabálytalanságokról adott érték, értesítések még Spanyolországot is említhetném. Itt én vagyok például az állandó előadója ennek a kérdésnek. Szeretnék gratulálni az Olafnak, biztos úrnak, hogy a cigarettacsempészet ellen ilyen hatékonyan léptek fel, és hogy a Diabolo 2 ennyire jól működik, ez egy nagyon jó gyakorlati együttműködés. És említhetném a British American Tobacco és az Imperial Tobacco esetét is, amikor a bizottság több millió eurót szedett be a, ezt a pénzt úgy kell felhasználni, hogy a csalás ellenes küzdelmet erősítsük a tagállamokban. Ez nagyon eh, fontos. Ezeknek a megállapodásoknak tehát a, a pénzügyi eredményét fel kell használni a csalás elleni küzdelemben. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási idejét. Most Csesková képviselő következik egy percre az ECR nevében. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítám tuto zprávu. Köszönöm szépen, Elnök az üdvözlöm a jelentést, tudnék átláthatóbbá igyekszik tenni azt a rendszert, amelyben a korrupciót igyekszünk megragadni. Még eh, már tavaly is megvitattuk a, a szembevőszék jelentését, és igyekeztünk a kiadások javítására javaslatokat tenni helyén vonalnak tartom, hogy a tagállamokat hívjuk fel arra, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjék, azzal, hogy megbízható ellenőrzési rendszereket működtetnek tagállami szinten. Ezzel összefüggésben fontos, hogy a tagállamok és a bizottság együttműködjön ezen rendszerek javítására, és teljes körű megbízható információt szolgáltassanak a tagállamok. A tagállamok deklarációit először a nemzeti hatóságok kell, hogy auditálják, a Európai Unió pénzügyi érdekéről szóló egyezmény jó eszköz erre vonatkozóan. Csehországot is megemlíti a jelentés, mely önállamot, amely nem ratifikálta ezt az egyezményt. Tudni, nagyon fontos, hogy a jogi személyek jogi felelőssége megállapítható legyen. A cseh jogrendszer csak a fizikai személyek anyagi felelősségét tudja értelmezni, nem a jogi személyiségekét. Most a cseh parlamenten áll a dolog, hogy megvitassa és olyan módosítások éljen a jogszabályokban, amelyek lehetővé teszik a ratifikálást. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Andreasen képviselője a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Uniónak nem szabad ö, hibákat elkövetnie. Nulla ö, toleranciáról beszélünk, de mi a helyzet a kockázattal? Láthatjuk, hogy ö, a tagállamok ö, mennyi hibát követnek el, és tudjuk, hogy mi a helyzet itt az Európai Parlamentben bizonyos képviselők esetében, akik ö, borravalót fogtak, fogadtak el módosító indítványokért cserébe felülvizsgáljuk azokat a jogszabályokat is, amelyeknek értelmében ezek a képviselők dolgoztak. Az Olafnak ö, ki kell derítenie, hogy mi a helyzet, és bizonyos országokban nem föltétlenül ö, kerülne sor nyomozásra ilyen esetben. De úgy gondolom, hogy először is fel kellene tudnunk függeszteni minden kifizetést az Egyesült Királyságba,

Most Gressle asszony következik két percre. Liebe Kollégin, liebe Kolleg. Elnök asszony, tisztelt biztos. A Motka jelentés, 9-es jelentés nagyon sok újdonságot hoz. A bizottságot arra kérjük, hogy osztályozza a csalások mértékét, ugyanakkor a jelentésben érzékelhető az a próbálkozás, hogy statisztikai eszközökkel eh, úgymond elkenjék, vagy elvegyék az élét az ilyen szabálytalanságoknak és a csalásoknak. Nagyon fontos újdonság volna a szabálytalanság kezelési rendszer, az IMS alkalmazása. 800 helyen Európában lehet adatokat majd beszerezni, és nem csak 50 helyen, mint most. A agrárterületen és a struktúrás alapok, alapok 43%-a területén, illetve 109%-ban más alapok esetében lehet javítani. A bizottság továbbra is elég türelmesnek mutatkozik a tagállamokbeli végrehajtás látán, mert hogy a tagállamok végrehajtása bizony továbbra is eléggé gyengén halad, ezért követeljük, hogy az IMS teljes végrehajtása megtörténjen, és ha már jól működik, akkor kapunk olyan adatokat, melyek alapján a csalások és a szabálytalanságok megfelelő kvótái feldolgozhatóak. országi helyzet is aggályos. Itt ez az ország vezeti nagy előnyel a csalások versenyét. 60%-a a csalások, a fedezett csalásoknak olaszor, csalások Olaszországban érzékelhető, ezért az ottani cselekvési terv rendkívüli fontosságú. Az alapnak szeretném megköszönni, meg a munkatársainak azt a komoly munkát, amelyet elvégeztek. Újra kell követelnünk, hogy erőteljesebben foglalkozzék a bizottság a csalás elleni harccal. Miért nehéz az adott bankokhoz való hozzáférés? Ha olyan fontosnak tartja az alapmunkáját a bizottság, mint mi, akkor ezt megteheti, és köszönjük a bizottság ebből tevékenységét, mi a jogalkotás révén segíteni igyekszünk majd ezt. Köszönöm szépen, Flesziková válaszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Szeretném támogatni előadónkat, amikor is az Európai Bizottság jelentését kritizálta, ugyanis az Európai Bizottság csak arra koncentrál, amit a tagállamoktól hall. De ennél mélyebbre kellene mennie a bizottságnak, többet kellene tennie. Új módszereket kellene bevezetnie, hogy rámutasson a csalásra. Ugyanis, ha nem így tesz, akkor bizonyos e, részleteket illetően mindig felmerülnek gyanús gondolatok. Például bizonyos tagállamok, akik jelentős forrásokkal rendelkeznek, nagyon alacsony ö, csalás számmal ö, jelentkeztek, hogy pontosan számoltak-e a statisztikai adatok vonatkozásában? Hát nem tudjuk. A bizottság megkíván minket ö, ö, arról győzni, hogy elfogadható kockázatszintet kell megállapítani. Köszönöm szépen. Polcsekovszki úr egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm. Egyetértek az előadóval. Nem lehet a szabálytalanságokat összekeverni a csalásokkal. A hibákra oda kell figyelni, a csalás elfogadhatatlan. Nagyon általános a bizottság jelentése, már ami a csalásokról, visszaélésekről, bemutatott információra vonatkozik. Objektívabban tudnánk vitázni, hogyha több konkrét információt kaptunk volna a bizottságtól. Küzdünk együtt a korrupció ellen, és kezdjük is azzal, hogy mindenki a saját házatáját tegye rendbe, tehát például a parlament is legyen átláthatóbb, világos döntéseket hozzunk, kerüljük el az összeférhetetlenséget, és legyünk a lehető legátláthatóbbak, szisztematikusan ellenőrizzük az EU pénzeszközeinek a felhasználását. Ezek azok a dolgok, amelyeket a korrupció ellen meg kell tennem. Köszönöm szépen, Hárton képviselő következik egy percre. De reden is echter heel triest, namelijk de constatering... Elnök úr, egyáltalán nem tetszik nekem ez a jelentés. Nagyon sok csalásra utal, és szabálytalanság ról is szól, a bizottság jelentése viszont általánosságokban fogalmaz. Azt viszont megtudjuk belőle, hogy rengeteg pénzt szabálytalanul költenek el, Lengyelország, Románia és Bulgária három olyan ország, ahol a szabálytalanságok növekednek. Spanyolország és Olaszország az a két ország, ahol a legnagyobb összegeket érintő legtöbb szabálytalanságot követik el, és az évek során csak a pénzek 10%-át sikerült behajtani. És aztán még vannak a, itt van a speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési csatlakozási program ö, is, de az a kérdés, hogy mi fog történni, hogyan tolerálni fogjuk a csalást, milyen sokáig kell majd az európai adófizetőknek fizetni a számlát. Köszönöm szépen, Mátszóni asszony következik két percre. Köszönöm szépen. Stiles úr Hartung úrhoz intézne kérdést. 30 másodperce van erre. Ja, meneer Hartung, ik heb uw speech goed aangehoord, maar ik heb... Hartung úr, figyelmesen hallgattam a hozzászólását, ám meghallgattam másokat is. Két nettó befizető ország, Nagy-Britannia és Hollandia is felmerült, ott is vannak hibák. Mit tesznek? Saját hazájukban, saját házuk táján, annak érdekében, Hollandiában is, hogy ne legyenek ilyen szabálytalanságok. Ik eh, dank mijn eh, collega voor de vraag. Als u het rapport goed gelezen heeft, heeft u... Köszönöm szépen a kérdést. Ha elolvasta a kérdést, akkor látható, hogy Hollandia és Nagy-Britannia esetében a legalacsonyabb az arány, Hollandiában legalábbis a csalásoknak. És ha utalás történik a csalásra, akkor az eszemben nagyon keményen lépünk fel Hollandiában. Grazie, Presidente. Mazzoni asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném kifejezni eh, a gratulációmat az előadónak. Ebben a parlamentben ugye már foglalkoztunk hasonló témákkal, már a múlt évben is jeleztük a bizottság felé, hogy konkrétabb lépésekre lenne szükség, hogy választ tudjunk adni ezekre a problémákra, és meg tudjuk védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, az adófizetőket, hogy tud, tud, küzdeni tudjunk a csalások ellen. És ahogy az előadó is ezt mutatta, az aggályok sajnos nem csökkentek a pénzek felhasználásával kapcsolatban, a csalások, szabálytalanságok aránya még mindig nagyon magas. Úgyhogy a mi munkánknak az a célja, hogy garantáljuk az erőforrások behajtását és a helyes elköltését egyáltalán, akkor azt hiszem, hogy be kell ismernünk, hogy nem vittük ezt sikerre. A tavalyi jelentésben is alapvető kritériumokat fogalmaztunk meg, és itt is ugye három kategóriáról beszéltünk, az előttem álló kollégák ezt kiemelték, a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalni, kommunikációra, tájékoztatásra lenne szükség ugyanezekben a tagállamokban, a másik pedig, hogy nagyon világos szabályok legyenek, méghozzá a szabályok nagyon világosan fogalmazzák meg, hogy mi számít csalásnak és mi számít szabálytalanságnak. A másik pedig az átláthatóság is nagyon fontos, és próbáljuk meg azt is megvalósítani, hogy a honlapon legyen minden egy helyen elérhető, minden kedvezményezett és az adatai. Több tagállamot is említettek itt. Én azt szeretném még felhozni, hogy a tagállamokban nincsenek meg a megfelelő ellenőrzési rendszerek, nem lépnek fel megfelelően a csalásokkal, szabálytalanságokkal szemben. Olaszországot több alkalommal említették, és itt az előadó által készített anyagban is többször szerepel Olaszország. Engedje meg, hogy én még azt elmondjam, hogy ha meg lesz az idő, akkor ö, tudunk dolgozni, de Olaszországban a büntető jogi eljárások és egyáltalán a perek olyan sokáig tartanak, hogy lehetetlen szembeszállni ezzel. De ha nincsen egységes definíció csalásra, szabálytalanságra, akkor az olyan, álmo, olyan országok, mint Olaszország nem fognak tudni szembenézni ezzel a problémával. Köszönöm szépen, Maconi asszony! Most

Gratulálok a jelentéstevőnek, ez árnyék előadónak, Makovejnek is e jelentésért. Rendkívül fontosságú, mert az adófizetők tudni akarják, hogy jól kötik el a pénzüket. Fontos hangsúlyoznunk, előző hozzászóló tette is, hogy különbség van a csalás meg a szabálytalanság között. Ám a ugye a csalást azt bűn elkövetési szándékkal követik el. Sokan azonban összekeverik azt, hogyha az Európai Unió szabályait megsérti valaki, ez nem feltétlenül csalási szándékkal történik, fontos disztingválnunk. A mezőgazdaság területén, amelyet említettek, rendkívül fontos a kifizetések átláthatósága, nagy javulás volt elkönyvhető ezen a területen, ám a kap reformja kapcsán is fontos, hogy javítások tovább folyanak e területen is. A 24-es pontra utalnék konkrétan, amely az ellenőrzési rendszerekről beszél. Az általam képviselt tagállamban a gazdák új térképeket kapnak, újra be kellett ezeket terjeszteni, nagyon nagy költséggel járt a rendszer, az e- IR működtetése a, sok esetben a kis emberek szenvedik meg az új rendszereket, miközben a nagy játékosok, akik esetleg csalnak is, kevésbé szenvedik meg e, ennek a súlyát. Az a kérdés, hogy hogy ne terrorizáljuk az egyéneket. Köszönöm szépen. Pácsot is úr következik egy percben. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Szeretnék köszönetet mondani Iván kollégának a jelentésért. Az EU adófizetők pénzét hatékonyan kell felhasználni. Ennek érdekében meg kell tennünk mindent azért, hogy jó ellenőrző rendszerekkel rendelkezzenek a tagállamok, és rátapinthassanak a csalásra. Fontos ez is, hogy a bizottság megbízható és összehasonlítható információt kapson a csalásról. A jelenlegi behajtási arány nagyon alacsony, ez elfogadhatatlan. Ezért kell fellépnünk, azért, hogy az illegálisan felhasznált EU alapokat behajthassuk. Ennek a harcnak az egyik kulcs része a parlamenti jelentés, illetve a bizottság éves jelentése az EU pénzügyi érdekeinek védelméről. A tanácsnak és a tagállamoknak is megfelelően kell kezelni ezeket, hogy megfelelően intézkedhessünk a csalással szemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ivanova asszony a szó kettő percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Sajnálatos módon os szubvenciókról szól az a jelentés, amelyeket nem megfelelően használtak fel. Az Európai Bizottság azonban nem elégséges módon hozza meg az intézkedéseket azért, hogy a ö, százalékos értékek csössenek. Sokan említették, hogy a csalást és a hibát nem különítjük el megfelelően. Úgy gondolom, hogy eléggé általános a megközelítés, úgyhogy lehet megfelelő intézkedéseket hozni gratulálok ahhoz, hogy 95%-ában a normákat tiszteletben tartják az agráriumban, de bizonyos tagállamok 0%-os értéke, ezért gyanúsnak tűnik számomra. Úgy gondolom, hogy talán a csalás feltáró rendszereknek megfelelően működnek itt. Gondolom az ellenőrzés jobban működik majd, hogyha konkrét adatokkal rendelkezünk és megfelelő ellenőrzési rendszerekkel a tagállamokban hogy hatékonyabban léphessenek fel. Ugyanis el, elképzelhető, hogy a nulla százalékos szabálytalansági ráta csak azt mutatja, hogy ezek a megfelelő rendszerek nem működnek úgy, ahogy kellene. Ami a számvevőszéket illeti, talán 30 százalékát az Európai Bizottsághoz jutás fázisa előtt már a tagállamok kiszűrhetnék, és megfelelő mechanizmusokat lehetne fölállítani a hibák feltárására. A bizottságtól azt szeretném kérni, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megfelelő információkat gyűjtsön a tagállamokból, ebből a szempontból, illetve megfelelő intézkedéseket hozzon az, a hibák elhárítására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jala Szender asszony következik egy percben. Yo también a mi Köszönöm szépen. Én szeretnék gratulálni Katalin kollégámnak, ami nagyon szigorú vizsgálat alá vetette ezt a témát, hol nagyon kényes, sok ütközési pontot tartalmazó témáról van szó. Köszönöm azt is, hogy igyekezte meghatározni a csalást, mint szándékos elkövetési formát, illetve a szabálytalanságok és hibák körét, amelyek lényegileg különböznek. Sokszor összekeverjük a, a meghatározásokat, és így szabály, nem helytálló számokkal dolgozunk. Az is fontos, hogy a tagállamok felfedési munkáira és visszafizetetésre vonatkozó határidőket határozzunk meg. Ugyanakkor látunk el, hogy a végső számok ö, számítanak, és csak 1999-ben zártuk az utolsó ciklust, és 2006-ban a 2004-es évet jelentéseit zárjuk, értékeljük. Aztán az etikai kódex ügyében is szeretnék szólni. Nagyon fontos, hogy Ázsiában és Kínában is figyelem legyenek a hasonló csalásokra. Köszönöm rendezést, hogy félbeszakítom, de uh, szorít az idő. Kocolino úr egy percben. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni az előadónak ezt a e, munkát, az ellenőrzés és információs rendszerek e, jellemzését. E, egy olyan kép alakul ki, hogy a tagállamokban a szabálytalanságok, csalások történnek, többször és előfordul, hogy nagyon gyanús, alacsony szabálytalansági szintekről számolnak be különböző tagállamok. Ez a mezőgazdasági, kohéziós politikai vagy előcsatlakozási alapok esetében is előfordul. Ezt jobban meg kellene nézni. Aztán pedig a behajtások hatékonyságáról is sajnos elég negatív képet fogalmaznak meg. Na, és ráadásul ez hosszú időre érvényes. Az európai források felhasználásában küzdenünk kell az átláthatóságért, és nem tudunk egyelőre még a tagállamok teljes együttműködésére számítani. Tehát a kormányok nem küzdenek együtt az európai intézményekkel. Ezért szerintem a közösségi normát felül kellene vizsgálni a közbeszerzések kapcsán, mert ez megengedhetetlen, hogy az európai közpénzeket így költsük el. Köszönöm szépen. Stavrakakis kolléga következik egy percre ugyanígy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálok az előadónak, kiváló munkát végzett a jelentésében. Ez a jelentés minden egyes területet alaposan tárgyal, ahol a költségvetést a tagállamok is végrehajtják, a mezőgazdaságtól kezdve az előcsatlakozási alapokig, és még a behajtásról is szól. Javítani kellene a felügyeletet, és elengedhetetlen az, hogy folyamatosan monitorozó tevékenységet végezzen az OLAF. Végül még csak annyit szeretnék elnök asszony elmondani, hogy az előadó fontos pontokat, fontos javaslatokat fogalmaz meg a jövőre nézően is. Legyen ez a pénzügyi rendelet felülvizsgálata, vagy pedig a 2013 utáni kohéziós projektek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hogy betartotta az időt. Kálfin úr is biztos követi majd ezt a jó példát, egy perce lesz. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, bolgárul fogom folytatni. Szeretnék gratulálni az előadónak ahhoz a munkához, amit elvégzett. Megint csak rámutatott arra, hogy a parlamentnek kell figyelnie arra, hogy az európai alapokat és az adófizetők pénzét megfelelően használják fel. Nagyon sok kollega rámutatott erre a problémára. Szeretném megkérni a bizottságot arra, hogy sokkal világosabb, átláthatóbb szabályokat hozzon, mert a bizottság a csalás, a hiba terminológiát nem föltétlenül jól használja, és ez csak még zavarosabbá teszi a helyzetet. A bizottságnak tehát egyértelmű szabályokat kellene hozni, információt a tagállamok részéről, beleértve a nemzeti delegációkat is. Köszönöm szépen, Kárfin úr! Köszönöm, hogy tartotta az idejét. Hárman jelentkeztek a spontán hozzászólásokban, Bazescu asszony az első. economico financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE sunt cheltuite în alte scopuri. Köszönöm, elnök asszony az EU alapokat nagy mértékben más célokra használják fel, és egyre nagyobb a csalás az áfa behajtás terén is. Ezért hatékonyan kellene megszabadulnunk a közbeszerzés terén is a csalástól. És ez a lényege az e beszerz, közbeszerzési módszer bevezetésének. Románia nagyon nehéz feladata kell, hogy szembenézzen, és nagy a felelőssége, amikor az illegális tevékenységek csökkenését célozza meg hiszen ö, ezen a téren az elmúlt hónapok során jelentős fellépésre került sor, hogy például a vámhivatalokban ö, csökkentsük a korrupciót. Ö, nagyobb összefogásra van szükség a jó gyakorlat bevezetésére a Nyugat-Balkánon. Elsősorban a cigarettacsempészésre utalnék, ami sajnos a költségvetéset csújtja. Köszönöm szépen. Obermeier képviselő kért szót. Köszönöm, biztos asszony. Sokan tudatlanságból követnek el hibákat, ám a csalás nem magától történik, ahhoz nagy akarat kell, meg energiát kell belefektetnie. Úgyhogy ezért kell külön választanunk a kettőt, és védenünk kell a, a véletlenül szabálytalanságot elkövetőt, a, ám nem a csalást, hiszen itt adófizetők pénzét rabolják el. Ezért kell erőteljesebb erősítenünk a, a fellépésünket, súlyos pénzügyi büntetéseket kiróva is, egyéb büntetéseket is. Nagyobb átláthatóságra van szükség, nagyobb felelősség meghatározásra, különösen család, csalás esetében nem engedhető meg, hogy az Európai Parlament és Alef egymás munkáját akadályozza. Ugyanakkor a kohéziós politika és az ügynökségek munkája terén is nagyobb figyelmet kell szentelnünk, az ügynökségek terén rendet kell teremtenünk. Köszönöm szépen, Piper úr, következik egy percben. Vielen Dank, Frau Präsident. Köszönöm, elnök asszony a támogatásokkal kapcsolatos csalások mértéke száma csökkent az elmúlt években, ám ezen előlépések ellenére az átláthatóság és az ellenőrzés továbbra is ö, hiba a közvelemény szemében. Különösen azért, mert egyes tagállamokban ö, súlyosabb probléma, és ez az egész európai költségvetés kárát jelenti, minden adófizető kárát. Az Európai Bizottság vissza kell fizetese a csalások érintett pénzösszegeket, és nem szabad további támogatást átutalni addig, amíg a tagállamtól vissza nem érkezett a behajtott pénz. Ugyanakkor alig-alig érkeznek szabálytalanságokról jelentések, egyes tagállamokból az a motolat, hogyha nem jelentem a szabálytalanságot, nem kell foglalkoznom a tagállamom, tagállamban. Spanyolország, Franciaország, és a többi tagállam is nyílt kárcákkal kell játszon, csak így lehet tovább erősíteni az alapok végrehajtásának ellenőrzését. Köszönöm szépen, Piper úr. Véget ért a spontán hozzászólások időszaka. Biztos úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ismételten szeretnék Iván úrnak köszönetet mondani a rendkívül konstruktív és jó jelentését, illetve a vita során a hozzászólásokért. Nyilván a bizottság figyelembe fogja venni az elhangzottakat, amikor a jelentést készíti 2010-ről. A bizottság javítani fog a 325-ös cikkén a éves jelentésnek a pénzügyi érdekek védelme terén, figyelembe véve mindazt, amit hallottunk a vita során. És már is javítottunk a statisztikai adatokon, de természetesen van még tennivalónk. És arra kérjük a tagállamokat, hogy még további információt szolgáltassanak, és jobban különböztessék meg a csalást a szabálytalanságoktól, a hibáktól, hogy egyértelmű információt szolgáltassanak mindkét kategóriában. Tökéletesen egyetétek Greszte asszonynal, hogy itt is van még tennivalónk a szabálytalanságok kezelése terén. Aztán felvetődött az átláthatóság kérdése a kedvezményezettek vonatkozásában. Ezen is dolgozunk, és az önök elképzeléseit is emléke, elemezni fogja a bizottság. A bizottság egyetért azzal is, hogy bár intézkedések születtek már a tagállamokban az ellenőrző rendszerek, illetve a csalás és korrupció elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében, itt is azért van még tennivaló. Itt utalni Gájer úr ö, megjegyzésére, ezt csak meg tudom erősíteni, hogy a csalásnak nincsenek nemzeti határai. És nem csak több tagállam vagy az új tagállamok problémája, hanem olyan tagállamoké is, akiket ön említett. Nyilván komolyan kell foglalkoznunk ezzel a problémával az egész Európai Unióban, és tényleg az a szándékom, hogy javítsak a 2010-es jelentés tartalmán, és munkatársaimmal együtt komolyan foglalkozunk ezzel. Hiszem, hogy a 2010-es jelentés a lehető legjobb minőségű lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a zárom a téma vitáját, azonban előtte a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, biztos ö, úr az ön hozzászólását, meg képviselőtársaimnak is, akik hozzájárultak a munkához, annak írásakor, illetve mostani vita során. Elsősorban az árnyék előadókat illeti, ez, akikkel nagyon jól tudtam együttműködni. A jelentésemben a e jó együttműködés gyümölcsét láthatják. Ezentúl azt szeretném elmondani, hogy világosan meg kell határoznunk a, szabály, a szabálytalanság és csalás közötti ö, e, különbséget többször is elhangzott. A szabálytalanságok tekintetében lehet egyfajta tolerancia, ám a csalásokkal szemben ez nem megengedhető, ott a nulla tolerancia elvét kell kövessünk. A tagállami jelentéseket pedig a politikaiak felelős vezetők kell, hogy elejegyezzék, a felelős miniszterek nevezetesen kell, hogy aláírják ezeket a jelentéseket. Az egyszerűsített eljárásban is nagyon fontos az, a bizottság részéről és elmondható, hogy a hatékosság elveit kövessük. Ami pedig a közbeszerzési törvényeket illeti, az európai alapok tagállami felhasználása tekintetében elmondható, hogy több tagállamban rendkívül súlyos a, a bürokrácia, aminek emberek az lenne a célja, hogy a csalás ellen lépjen fel, ám ezzel szemben inkább a csalás melegágyát jelenti az európai alapok végrehajtása során. Ez egy ö, politikai nagyon kényes téma is, és ö, sok esetben nagyon nehéz fellépni ezen jelenségek ellen. És köszönöm azt a javaslatot, miszerint az alapajlapok kifizetését szerűen fel kell függeszteni, ha csalás gyanúja merül fel az adott tagállamban. Így módon rászorítható van az adott tagállam, hogy gyorsabban reagáljon ilyen gyan gyanúra. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, lezárom a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Köszönöm. Most pedig a kérdések órája következik.